igényeknek. Ennek a folyamatnak a során a humanitárius aktivisták segítségére is támaszkodtunk, és megköszönöm mindenkinek, aki életét kockára téve segítette a haiti embereket. Pibax biztos ur- urat is támogattunk abban, hogy a humanitárius segélyt a fejlesztési segélyessel összekapcsoljuk, például az EDF kapcsán a ott folyosított összegeket összevontuk a humanitárius segélyekkel. Átfogóan vizsgáljuk a Haitiban kialakult helyzetet annak érdekében, hogy azonnali segélyt tudjunk nyújtani, illetve hogy megteremtsük az újjáépítés hosszabb távú alapjait is. Köszönöm szépen! Hola, ora. Köszönöm szépen, és most pedig Pibax biztos úrnak adom meg a szót. Igen, tisztelt képviselők. A, az újjáépítési alap 600 millió eurót biztosított 1,2 billiós ígéretből New Yorkban, és mi 330 millió eurót biztosítottunk uniós szinten, közösségi és a tagállamok szintjén. Ezek az európai kötelezettségvállalások, és 460 millió volt az első bejelentés. Mi úgy gondoljuk, hogy szükség van ennek 522 millióra emelésére. Ezen a kötelezettségvállaláson túl a 327 millió euró is hozzájön, a programokat is hozzáigazítottuk a prioritásokhoz, meghosszabbítottuk a futam idejüket, és a nemzeti borítékokban is változások történtek, és igazodunk a szükségletekhez. És ez a 74 millió euróval annyit biztosítottunk 2010-ben. Az eredmény Haitin jónak mondható, de ugyanakkor látni kell azt is, hogy ez egy rendkívül nehéz helyzet volt a földrengés után, nagyon nagy kihívásokat jelentett, és sokkal bonyolultabbá is vált később a Thomas hurikán, a kolera járvány és a politikai instabilitás következtében technikai szakemberek nagyon nehéz, műszaki szakemberek nagyon nehéz feltételek mellett dolgoztak, és gondolni kell folyamatosan arra is, hogy az a tény, hogy a közép és hosszú távú nyújtáshoz három-öt évre van szükség, és ez meghaladja a program futamidejét 2010-ben alapvetően a projektek előkészítése folyt, beleértve a műszaki tanulmányokat, felméréseket, és ezek 2011-ben indulnak be, és nagyon reméljük, hogy 150 millió euróra emelkedik a támogatás ebben az évben. Az EU fejlesztési segély először is arra összpontosított, hogy biztosítsuk a megfelelő működést a kormányzat számára. Ez segíti az alapvető szolgáltatások biztosítását, az oktatási rendszer működtetését, az egészségügy működtetését, a rendőrség működtetését, és természetesen azt is, hogy a közszolgálat működjön. A második prioritás az az újjáépítés a stratégiai infrastruktúrát illetően. A harmadik pedig a felkészültség erősítése és a polgári védelmi struktúrák kialakítása. Van egy célunk, mégpedig az, hogy a földrengés után Haitit jobban építsük újjá, egy jobb hely legyen, mint volt. Ehhez nagyon erős kormányzatra van szükség, és a prioritások helyes meghatározására és ezeket követjük, ezeket a prioritásokat a haiti kormánynak megfelelően, és a költségvetési támogatást és költségvetési támogatást is biztosítunk, és nagyon komoly befektetések történnek az infrastruktúrába nagyon sok leckét tudtunk megtanulni. Azt, hogy hogyan lehet a koordinációs munkát jobban végezni, hogyan tudjuk az együttműködést a tagállamok között erősíteni. Elemezzük a közös program mozási folyamatot. Nagyon jó tapasztalatot szereztünk minden partnerrel az együttműködések során, és ez segít a folyamat felgyorsításában. De azt gondolom, hogy stabilitásra van szükségünk, és arra, hogy Haiti demokratikusan tudjon működni, ez előfeltétele annak, hogy biztosítható legyen az, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség sikeres legyen. A tisztelt képviselők, mi mindent megtettünk, ami tőlünk telik, jobbak is tudunk lenni a tapasztalatok alapján, és mi megmaradunk a kötelezettségvállalásunk mellett, és a, a helyzetet ö, sokszor ö, pessimistán látjuk, de ö, felfelé haladunk. Ö, komoly változások történnek 2011-ben, feltéve, ha ö, megmarad a politikai stabilitás, mert ez akadályozhatja a munkánkat. Ha adott, akkor tudunk tovább dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a politikai pártok, frakciók felszólalóinak adom meg a szót. Kérem, hogy tartsák magukat az időhatárokhoz, hiszen elég hosszas munka áll előttünk. Az EPP csoport kezd két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Egy évvel a Haiti földrengés után az ország még mindig válsághelyzetben van, megkezdődött az újjáépítés, de a hatóságok nem tudják teljesíteni feladataikat, a nemzetközi közösség pedig nem vállal megfelelően felelősséget a helyzetért. Az is problémát jelent, hogy nem érkeznek megfelelő ütemezésben a segélyek, sok mindent tesznek a humanitárius szervezetek, sok életet mentettek meg, sok segítséget nyújtottak, de a haiti állam gyengeségeitől nem tudunk eltekinteni ennek ellenére. Nagyon fontos, hogy a választások átláthatóak legyenek, stabil legyen az állam, és újra, újjáépítésre is szükség van. A jövőben a haiti hatóságoknak biztosítaniuk kell ehhez a feltételeket, hogy megfelelően működő demokrácia jöjjön létre az újjáépítési folyamat során. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság, amely tagja a Haiti Újjáépítési Bizottságnak, és nagyon sokban járul hozzá az újjáépítéshez, nagyon fontos, hogy a bizottság megfelelő szerepet töltsön be ebben a hatóságban, vagy ebben a bizottságban, és hogy valóban egy új, egy jobb Haiti jöjjön létre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Krétó kolléga másfél percben kap szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, biztos úr. A tragédiát követően, ami megrázta Haitit, az újjáépítés messze nem teljes körűen valósult meg, és az erre szánt összeg is nagyon lassan kerül folyosításra. A földrengést követően, illetve a kolera járványt követően az ország szörnyű politikai válságba sodródott, és fel kell lépnünk a az elkövetkezendő időszakban Haiti megsegítése érdekében, mert egyébként a korábbi erőfeszítéseink sem érnek semmit. A kolera járvány következményeit fel kell tárnunk, de ugyanakkor meg kell nyugtatnunk a lakosságot az ENSZ segítségével is. Hamarosan választásokra kerül sor, és ezt megelőzően mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy az újjáépítést helyezzük középpontban ebben az országban. Márciusban New Yorkban egy konferenciát tartottak, és ugyan 20 milliárd eurót euróra a kötelezettséget, de ebből csak 2 milliárd került folyosításra. Több millió haiti állampolgár szükségtáborokban él, ahol az erőszak, a nők megerőszakolása mindennapos jelenség, és ezt kell megakadályoznunk. De l'onorevole Guérin per... Köszönöm, és Görenc két percre a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A két biztos meghallgatása után két megjegyzést szeretnék tenni. Egy évvel a földrengés után Haiti gyakorlatilag még mindig romokban áll amikor a katasztrófa történt, már tudtuk a katasztrófa méreláttán, hogy nagyon komoly nehézségekbe fogunk ütközni, gondoljunk a civil áldozatokra, és arra, hogy hogyan érintette ezt az államot magát. Rendkívül súlyosak voltak a károk, a következmények. Ehhez társul társultak a strukturális nehézségek és ez nagyon komoly kihívást jelentett az érintettek számára. Ki felelős a mostani helyzetéért? Történtek javulások, de hát a legfőbb szereplő, aki nélkül semmi nem megy, az maga a haiti állam. És senki nem pótolhatja ezt a munkát, amit az állam végez. Az Európai Unió tényleg nagyon komoly fáradozásokat tett, semmit nem hagyott megpróbálatlanul, és nem csak ígéreteket tett, hanem gyakorlatban is cselekedett, és a jövőben is ezt várjuk, hogy erőfeszítések történjenek ebbe az irányba, de az Európai Unió csak segíteni tud a haiti államnak, hogy ebből a függőségi helyzetből kikerüljön, de ez néhány hónapon belül nem történhet meg. Köszönöm. Köszönöm, és most a zöldek nevében Sargentini asszonyé a szó két percre. Köszönöm, elnök asszony. A kérdés az, hogy hogyan tudunk egy államnak segíteni, amely csődöt mondott, amely nem működik <clears throat> és újjáépítésről akarunk beszélni, amikor nincs demokrácia. A feladat az, hogy ezt biztosítani tudjuk. Az Európai Bizottság komoly fáradozásokat tett, de válasz még nincs. Kitört a kolera járvány, választási csalás volt novemberben, az embereket megfélemlítették, és ez persze nem segít az ország újjáépítésében a nők és a lányok helyzete már a földrengés előtt is borzasztó volt, és ez azt eredményezte, hogy a szexuális erőszak a nők ellen az ideiglenes táborokban csak megnövekedett. És most Baby Doc is visszatért Haitire, ahogy hallhattuk. És azt gondolhatja talán, hogy tőkét kovácsolhat abból a nyomorból, amely Haitin található és a haitiaknak erre a legkevésbé van szükségük. Nekünk erre választ kell adnunk. Az állam tehát nem működött, csődöt mondott. Egy éve próbálnak felépíteni valamit, de ez nem sikeres, segítségre van szükségük, és nekünk itt fel kell ajánlani az együttműködésünket, de valami nem működik. Én nem mondom azt, hogy ezt könnyű lesz megvalósítani, de mindenképpen síkra kell ezért szállnunk, semmi újraépítés nem valósulhat meg, ha nincs demokrácia és nincs jó kormányzás biztos asszony, biztos úr, sok szerencsét és kitartást kívánok ehhez a munkához. Köszönjük. Az ECR csoport nevében Déva úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó, hogy ismét sort került erre a vitára. Nemrégiben már beszéltünk erről a témáról. Nyilván úgy látszik, hogy az Európai Parlament sokkal jobban aggódik a haiti emberekért, mint maga a haiti kormányzat. Beszéltünk már sokszor tömeggyilkosokról, diktátorokról, az ellenük a nép védelméről, de mi történik az olyan kormányzatokról, amelyek nem törődnek a saját embereikkel? Egy millió ember hajléktalan, sokan meghaltak, sokan megsérültek, a házak 15%-át valahogyan újra kellett építeni, hogyha a haiti kormányzat nem törődik népével, akkor nekünk kell felelősséget vállalnunk elveink alapján. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor abszurd, hogy a két kiváló biztosunk a parlamentben beszél arról, hogy mit tehetünk, mit sem, hogyha a helyi kapacitás ennyire törékeny. Amikor egy földrengés történik, először a romokat kell eltakarítani. Ehhez megfelelő gépezetekre van szükség, darukra, helikopterekre, buldózerekre és megfelelő munkakapacitásra. Hogyha senki nem tudja irányítani ezeket az eszközöket, akkor a szakembereket máshonnan kell hozni. De a baloldaliak ellenzik azt, hogy a tagállamok katonasága vagy légiereje segítséget nyújtson. Így nem ö, tudunk segítséget nyújtani ezekben a munkálatokban. Nagyon fontos, hogy az érveinket depolitizáljuk, és gyakorlati segítséget nyújtsunk a helyi népnek. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea. Köszönöm szépen. A GUE NGL csoport nevében Enen úr három percben. Köszönöm szépen. Haiti és a haiti nép szörnyű katasztrófát szenvedett el, mindenhol a halállal, a pusztulással találkoznak. A nemzetközi közösség megpróbált segítséget nyújtani, de általában, de nagyon gyakran akiknek a legkevesebb van, azok adnak a legtöbbet. Például a kubaiak nagyon sokat segítettek, mindenféle rejtett terv vagy cél nélkül több mint 5000 kollerás esetet kezeltek a kubai orvosok, Úgyhogy nagyon hatékony segítséget nyújtottak ebben a válsághelyzetben. Ugyanúgy, mint Norvégia. Az ő példájukat kell követnünk, időről időre gazdasági, politikai érdekek is felmerülnek a segélyek mögött, és ez visszafogja az újjáépítési erőfeszítéseket, amelyeknek a során a haiti gazdaságot, a demokráciát, demokráciát kívánjuk újjáépíteni. Franciaország, az Egyesült Államok a legfontosabb adományozók, az IMF és a Világbanknak nem tudom, milyen szörnyűségre kell várnia még mielőtt segítséget nyújt. Vagy hogy elengedje hajti tartozásait. Közép és hosszú távon bizonyára ki fog derülni, hogy bizonyos erőfeszítések éppen, hogy visszafogják Haiti fejlődését. 1,5 milliárd eurót ígértek az újjáépítéshez Haitinek, de nem tudjuk, hogy miféle újjáépítésről beszélhetünk, milyen projekteket fognak elindítani ebből az összegből. Vajon a multinacionális cégek fogják újjáépíteni az országot? Ők az egyetlenek, akik meghívást kaptak a pályázatokra. Nem szabad, hogy ezt az új gyarmatosítást kövessük, hanem a haiti népnek kell lehetővé tenni, hogy újjáépítse demokráciáját. A francia gyarmati uralom alatt sokat szenvedett az ország, 20 milliárd eurónyira tehetjük a veszteségüket a rabszolgakereskedelem és az egyéb kizsákmányolás miatt. Úgyhogy óriási tartozása van Franciaországnak hajti irányában. Köszönöm szépen. És most Belder úr az EFD nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy évvel a szörnyű földrengést követően Haitiban az újjáépítés rendkívül lassan halad, és természetesen van, vagy történtek bizonyos előrelépések. Éppen ezért nagyon fontos a segély. A kolera járvány is nagy, áld, nagy számban szedett áldozatokat, komoly problémát okoz az élelmiszerbiztonság, és az ország igen súlyos veszteségeket szenvedett el. Fontos, hogy pénzeket bocsássunk rendelkezésre a helyi infrastruktúra újjáépítéséhez, és ez nagy mértékben hozzájárulhat a helyi gazdaság fellendítéséhez. Gondolom a bizottság is egyetért ebben. A múlt héten egy értékelő jelentés jelent meg az OAS-től, és ebből egyértelművé vált, hogy a politikai helyzet meglehetősen kényes. Nem tudom, hogy a bizottság hogyan vélekedik a politikai helyzetről. Egy holland újságíró nemrégiben jelentetett meg egy könyvet Haitiről, és pólókat is nyomtattak, amin az állt, hogy Haiti nem tud kikeveredni ebből a helyzetből. Tehát mindenféleképpen biztosítani kell, hogy a segélyek eljussanak az emberekhez. Elnök, köszönöm <coughs> szépen. Kaszmarik úr, a néppárt nevében két percben. Elnök asszony, az EU nem feledkezett meg Haitiról változatlanul mi vagyunk a legfontosabb és a legnagyobb forrása az humanitárius segélynek. Azzal azonban tisztában kell lenni, hogy gazdasági és politikai értelemben romokban hever az ország. Itt két szinten kell tevékenykednünk. Először is segítenünk kell a leginkább rászorultakon minél előbb, második szinten pedig az újjáépítésre kell összpontosítani gazdasági és politikai értelemben. A kolera járvány kitörését következtében, a hurikán következtében, illetve a politikai stabilitás és vallási zavargások következtében a humanitárius segély és egyéb segélyek sokkal lassabban fejtik ki hatásukat, mint ahogy elvártuk éppen ezért a második szakaszt nem tudjuk olyan tempóban beindítani, mint ahogy szerettük volna. Fontos, hogy kötelezettséget vállaljunk Haiti-val szemben, és Pibax biztos úr is említette, hogy az EU-nak, az EU már folyosította az előirányzott források felét. Fontos, hogy ezt az erőfeszítést fenntartsuk, annak érdekében, hogy a kötelezettségeinknek megfeleljünk. Több száz ezren még mindig átmeneti táborokban élnek, több ezren estek a kolera áldozatául, és véleményünk szerint valóban a haitiaknak kell az újjáépítést végrehajtaniuk decentralizált módon, a helyi termelés előtérbe állításával, termelés előtérbe állításával, és természetesen fokozni kell a humanitárius segélyezést is. Remélem, hogy a bizottság támogatására ebben számíthatunk. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen, Arsenis kollégája szó másfél percre. biztos asszony, biztos úr, elnök úr, Haiti egy egyedi eset, a, ez nem egy egyszerű humanitárius válság, ahol megelégedhetünk azzal, hogy biztosítjuk a szükséges forrásokat, és azután az állam átveszi a továbbiakat. Itt egy olyan esetről van szó, egy olyan államról, amely teljes mértékben szétesőben van, és ez egy romhalmaz úgy, ahogy van, és megfelelő intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy valamilyen módon meg lehessen birkózni a válsággal. Ezért dinamikus, stabil, erősebb segítségnyújtásra van szükség. Aktívabb szerepet kell játszanunk, mint hasonló helyzetekben. Deva kollega elmondta előttem, hogy a romokat mindezidáig nem sikerült eltakarítani Haitin, és ha ez ilyen tempóban halad tovább, az legalább öt évet vesz igénybe igénybe. Ezt fel kell gyorsítani, rendkívül sokat tennivaló ebben az országban. Gyakorlatilag nem lenne szabad, hogy munkanélküliség legyen Haitin. Ezért sokkal gyorsabb cselekvésre van szükség már csak a romok eltakarításánál, és hogy a megfelelő élelmiszereket biztosítani lehessen, hogy az ország a saját jövőjére is gondolhasson, és nem csak a túlélésre. Köszönöm szépen. Rinaldi úré a szó egy percre. Köszönöm elnök asszony, biztos asszony, biztos úr. Igen, így van. Haiti ez egy különleges eset, ugyanis hogyha egy katasztrófa évfordulója történik, akkor mindig az áldozatokra gondolunk. Itt azonban többről van szó, itt még nem történt sok változás egy évvel a földrengés után. Azt lehet mondani, hogy még mindig hatott a földrengés. Először az igazi földrengés, azután a rongálás, a hiányos újjáépítés, a választások, és aztán a történelmi földrengés, amelyet az jelent, hogy visszatért az egykori diktátor és milliárdos. A bizottság jó munkát végez, azt tudom, én júniusban a Fejlesztési Bizottsággal jártam Haitin, láttam, hogy jó munkát végeztek, ezt köszönöm, azonban mindenképpen komolyabb politikai védelem védelemre van szükség, a nemzetközi közösségnek határidőket kell megszabnia, és konkrétan irányítania kell a munkát a lakosság és a helyi szervezetek bevonásával. És a nem kormányzati szervekre gondolok, de szükség van a kormányzati szervekre, és azokkal pedig megfelelő partnerségre van szükség, ami eddig nagyon nehezen megy és akkor most Rivvázi asszonyé a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tavaly szeptemberben jártam Haitin, és láttam, hogy nagyon sürgős segítséget igényel az ország, de ezen túl kell lépnünk, és a fejlesztést is elő kell segítenünk. Nem feltétlenül újjáépítésről van szó, hanem építésről. Soha igazából nem állt biztos lábakon a demokrácia itt. 20 millió tonna romot kell eltakarítani, ennek még csak 5%-a történt meg még maga a főváros is romokban hever, a bizottságnak itt is segítenie kell, az Európai Uniónak segítséget kell nyújtania költségvetési értelemben, és ezt erősítenünk kell. Ez az egyetlen módja annak, hogy kompetenciát nyújtsunk a haiti népnek. A haiti civil szervezetek munkája nagyon fontos az egészségügyi oktatási területen, de a közszolgáltatásokat nem lehet kiszervezni civil szervezetekhez. Ki kell várnunk a választások eredményét, ezek folyamatban vannak, és a korrupt politikai vezetés nem szabad megengedni, hogy hatalomba kerüljön, hiszen ez visszafogná a fejlődést, a fejlesztést, blokkolná a kapacitásokat, amelyek az ország rendelkezésére állnak. Biztosítani kell, hogy az ország kikerüljön abból a függőségi helyzetből, amely már a földrengés előtt is jellemző volt. Következetesen kell dolgoznunk a közszolgálatok újjáépítésében. Köszönöm szépen. Nicholson úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vázi asszonyjal együtt szeptemberben a hajti küldöttségben én is részt vettem, ennek vezetőjeként, de teljesen felkészületlenül érte az, amit ott láttam. Sok mindent szeretnék ma elmondani. Az egyik az, hogy a humanitárius segítségtől el kell mozdanunk az újjáépítés felé azonnal. Itt nincsen előrelépés, nagyon szép dolgokat hallottunk ma este, de több segítségre van szükség, ott a helyszínen több nyomást kell gyakorolni azokra, akik segítséget ígértek, hogy teljesítsék is az ígéretüket. És az ENSZ nek is gyorsabban kell lépnie az újjáépítésben, és ezt világosá kell tenni, ezt a követelést. A biztos úrnak valóban igaza van, politikai stabilitásra van szükség, remélem és imádkozom azért, hogy ez így legyen, de ez még nem történt meg. Amikor ott voltunk, láttuk, hogy a haiti emberek, csodálatos emberek büszkék. Reggel 6 órakor munkába munkához fogtak, szépen felöltöztették a gyerekeiket, sokan kockáztatták az életüket a civil szervezetek részéről, és a bizottság munkatársai is kiváló munkát végeztek. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ők napi szinten kockáztatták életüket, hogy segítsék a haiti népet. Értük kell dolgoznunk, segítenünk kell nekik, és vissza kell térnünk akár tízszer is ehhez a témához ebben a teremben, hogy elérhessük ezeket a célokat. Köszönöm szépen. Kollégik, kedv... Én úgy látom, hogy itt komoly érzelmeket vált ki ez a téma, és az... komoly érzelmeket vált ki ez a téma, de azért kérem, hogy az egy percet tartsák. Megadom a szót Préda kollégának egy percben. 2010-ben gyakorlatilag porjaira hullott Haiti, és egy évvel az újjáép a katasztrófát követően az újjáépítésre kellene sort keríteni. A kolera járvány, illetve a politikai választások után kialakult helyzet azonban ezt megnehezíti. Itt a civil szervezetek által végzett munkát mindenféleképpen el kell ismernünk, hiszen rájuk hárult a legnagyobb feladat. ENSZ erők is tevékenykednek Haitin, és gyakorlatilag Haiti a civil szervezetek köztársaságává vált. Nem tudom, hogy ez a helyzet meddig tartható fenn. A jelenlegi helyzet katasztrofális, meg kell újítani az oktatási rendszert, mint az egyik legfontosabb feladatot el kell végezni, illetve a rom eltakarítást is folytatni kell. Ugyanakkor az államot is újra kell szervezni a földrengést követően mutatkozott meg igazán, hogy hiányzik a megfelelő kormányzás, nem voltak megfelelő intézmények. Tehát az ilyen jellegű kapacitásokat is biztosítani kell, és vissza kell, helyre kell állítani a demokráciát. Hiteles, átlátható politikai választási rendszerre van szükség annak érdekében, hogy a második forduló tisztességesen történhessen meg. Itt különböző megközelítéseket alkalmazni. Először is az újjáépítést hatékonyabbá kell tenni, el kell hárítani az akadályokat, együtt kell működnünk a helyi hatóságokkal ezen a területen, és alapvetően a haitiakat kell megkérdeznünk ez ügyben. Elnök asszony, köszönöm szépen. Cortez asszony, egy percben. Señora komisária. Biztos asszony, biztos úr, kedves kollégák. Mindenes, először is gratulálnom kell a munkájukhoz. Azt gondolom, hogy a legjobb értékeinket és a legjobb ember, az emberiség legjobb értékeit képviselik ezek az erőfeszítések de eljött az ideje annak, hogy ezt a munkát még hatékonyabbá tegyük, nagyon sok problémával kell szembenéznünk minél hamarabb, és ez kétségtelen. Először is megfelelő higiéniai viszonyokat kell teremteni, hiszen ez az első dolog, ami veszélyezteti az életeket hajtin. Azután az a lakáshelyzetet is meg kell oldani, illetve a tulajdon viszonyokat rendezni kell, és egy olyan kormányzatra van szükség, amely tárgyalóképes, demokratikusan választott, legitim kormányzat, és amely felsú, fel tudja gyorsítani a helyzet javítását. Nagyon fontos problémáról kell beszélnünk, maguk a romok, amelyek ott vannak, és a stratégiát ki kell dolgozni az oktatásra is, hiszen mindez nem történt volna meg, hogyha megfelelő ö, oktatásban részesültek volna, vagy védelemben a kiskorúak. Nem csak a szegénységgel, hanem a függőséggel is meg kell küzdenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zobro úr egy percben. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt Haitén szörnyű katasztrófa történt. 200 ezeren esek áldozatul, több százezren elveszítették az otthonukat. Az újjáépítés egy óriási feladat humanitárius szempontból is. Haitinak nem csak anyagra és pénzügyi segítségre van szükség, hanem arra is, hogy újra, újra tudja építeni közigazgatását, aminélkül nem tud tovább fejlődni az ország. Ami a kolera járványt illeti, ez még mindig több ezreket fenyeget, és látható, hogy az alapvető, még a nagy összegű segélyek sem hatásosak, ha azokat nem megfelelő célra fordítják ez is rámutat arra, hogy megfelelő nemzetközi segélyezési rendszerre van szükség minden ilyen természeti katasztrófa esetén, ami bárhol máshogy bekövetkezhet. Grazie, la parola all'onore. Köszönöm szépen, Omen Rajten asszony másfél percre. mikrofont kérjük bekapcsolni. Igen, most már jó lesz. Elnök asszony, biztos asszony, biztos úr, tisztelt kollégák. Ha Haitira gondolok, akkor a haiti polgárokra gondolok, de az európaiakra is, akik támogatják az embereket Haitin minden segítőre gondolok, aki ott dolgozik. Ez a pozitív része a történetnek. Ebből megfelelő tanulságokat lehet levonni. Három tanulságot említhetünk. Először is a koordináció. A koordináció nem működött minden esetben. Elfogadtunk ma egy jelentést. Nem volt sikeres, a humanitárius segítség területén ennek jobban kell működnie Azután a hatékonyság, ez összefügg a koordinálással. Hogyan lehet többet elérni, elnök asszony? A harmadik kérdés pedig a korrupcióval kapcsolatos, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy az európai polgárok segíteni tudjanak, akkor nem akarják, hogy a pénz máshova folyjon. Ezt a polgárok sem akarják. Mit tehetünk annak érdekében, hogy jobb legyen a koordináció, és hogy a korrupciót is sikerüljön megakadályozni, és ne játszon szerepet. A harmadik szempont a politikai kérdés. Politikai politikai stabilitás nélkül, elnök asszony, és jó kormányzás nélkül nem lehet újjáépíteni Haitit. Az, enélkül nem lehet sikeres. A választásokat meghamisították az első fordulóban. Hát akkor most hogyan tovább, és mi lesz a helyzet a második fordulóval? Hogyan tudjuk biztosítani, hogy itt minden rendben lesz? Nekünk, európaiaknak mi vállaltuk, hogy segítünk Haitinak, és meg kell mutatnunk szolidaritásunkat a jövőben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és most Estrella képviselői a szó másfél percre. Elnök asszony, biztos urak, biztos úr, biztos asszony, Haitin az egyik legnagyobb humanitárius válság tanúi vagyunk. Százezrek haltak meg, sérültek meg a károk, nagyon nagyok, és a nemzetközi közösség sokat ígért, eddig nem sokat tudott biztosítani és eh, nagyon lassan halad az újjáépítés a jó szándék ellenére, az unió jó szándéka ellenére és a eh, nemzetközi közösség jó szándéka ellenére. A helyzet eh, csak romlott, amikor kitört a kolera, és a politikai helyzet is ennyire instabil a választások után, amely komoly erőszakot váltott. Kihallottuk, hogy a nők és a gyermekek a legfőbb áldozatai ennek az erőszaknak. Az Európai Európai Uniónak részt kell vállalnia az újjáépítésben, javítani kell a humanitárius helyzetet, különösen a társadalom leggyengébb tagjait illetően. Hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy az ország kapacitásai újra felépülhessenek különös tekintettel a katasztrófa elhárításra a jövőben. Üdvözlöm, hogy a bizottság ebben az irányban is tett javaslatokat. Javaslatokat és az európai reakciót is gyorsítani kell. Ilyen esetekben a tagállamok a maguk részéről biztosítottak embert és anyagot, és ezt nagyon gyorsan kell tudni mozgósítani, ezért kell létrehozni az Európai Reakciós Központot, hogy adott esetben a válság központon keresztül a segítségnyújtás mi hamarabb beindulhasson, ugyanis így tudunk segíteni, és gyorsan lehet koordinálni a segítségnyújtást. Köszönöm szépen. Valesza úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hamarosan első évfordulója lesz az első alkalomnak, amikor a humanitárius segélyekről és az újjáépítésről beszéltünk ebben a körben. És egyre több még mindig az áldozat. Nagyon fontos ezt végig gondolni, vagyis meg kell állítanunk a szexuális erőszak járványát. Múlt héten 250 erőszakot jegyeztek fel, és egyre fokozódik ez a jelenség. Nagyon fontos, hogy a nemi erőszakoknak a hullámát leállítsuk Haitén. A második pedig a kolera járvány kérdése. Csökken az esetek száma, de csak az évszak miatt. Fontos jelenség, hogy sokan szimulálják a kolera tüneteket, ezt nehéz elhinni, de számukra egy éjszaka a kórházban jobb, mint a táborokban, a sátrakban, ahol most élnek. A kolera járvány romlani fog, és fokozódni fog az évszak változásával. Megfelelő intézkedéseket kell tehát tenni ez ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm. a spontán felszólalások sorában. Először Kelly úr az első felszólaló. Az Európai Unió azért segít az áldozatokon, mert kötelességének érzi, hogy segítsen azokon, akik nem tudnak magukat segíteni. Úgy látszik a kormányzat korrupt, és nem törődik az emberekkel folytatni kell a jó munkát az ensz a civil szervezetekkel együttműködésben. Az ír üzletemberek is nagyon sikeresek voltak ezen a területen, vezető szerepet kaptak. Mindez csak egy csepp a tengerben, azzal összehasonlítva, hogy mit lehetne elérni, ha megfelelően működne a kormányzat. Az üzenet tehát világos, a IT kormányzatnak megfelelő kereteket kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelő előrelépést lehessen elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Flasikova Benova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony és biztos úr. A hajtűt sújtó földrengés követően egy évvel a lakosság még mindig komoly mindennapi problémáktól szenved, nincs megfelelő ivóvíz, élelmiszerellátás, a kormányzat instabil, instabil, nincsenek demokratikus értékek, a kolera járvány, a bűnözés, a szexuális erőszak, a fosztogatás változatlanul mindennapi jelenség, éppen ezért lépéseket kell tenni ennek megakadályozására. Az EU-nak tovább kell folytatnia az erőfeszítéseit a földrengés következményeinek felszámolásában, ez egy komoly kihívás. A lakhatást kell biztosítani, újra kell építeni az otthonokat, fel kell számolni az ideiglenes táborokat, és hosszabb távú célokat is ki kell tűznünk magunk elé, a kormányzat megsegítését, az egészségügyi rendszer újjáépítését. Köszönöm szépen. Figaredo asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismét hangot kell adnunk szolidaritásunknak Haiti irányában a földrengés áldozatainak, illetve a kolera járvány áldozatainak. Fokoznunk kell a segét azok számára, akiket a földrengés egy évvel ezelőtt sújtott, illetve akik a járvány áldozatául estek a közelmúltban. A segély azonban nem kellő mértékben érkezett meg, és arra kell összpontosítani a figyelmünket, hogy elsősorban az EU segélyek folyosításra kerüljenek. Vizsgálnunk kell, hogy mi történik, milyen lépéseket tettek a szomszédos országok, például Kuba, amely speciális orvosi csoportot és gyógyszerszállítmányt küldött Haitira, de egyéb pénzügyi segélyek is érkeznek, élelmiszersegélyek formájában is. Ezt is figyelembe kell vennünk, és az EU-nak proaktív módon kell fellépnie, fel kell gyorsítani az újjáépítést, és javítani kell az életkörülményeken. Hangsúlyozom azonban, hogy a szuverenitást mindenféleképpen és a területi függetlenséget tiszteletben kell tartanunk, illetve a haiti nép integritását. Elnök asszony. Köszönöm szépen. Bazeszko asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy évvel a haiti földrengés után ott a helyszínen még konkrét eredmények nem láthatók az újjáépítés érdekében tett erőfeszítések eredményei. Haiti képtelen arra, hogy biztosítsa az alapvető szolgáltatásokat a polgárok számára. Az Európai Unió sokat tett, azonban a haiti kormányzat egyszerűen nem tudta a megfelelő intézkedéseket megtenni az újjáépítés érdekében. Az ideiglenes újjáépítési bizottságnak döntő szerepe van abban, hogy a nemzetközi forrásokat megfelelően kezelje és ez a helyzet így marad, hogyha a jövőben nem sikerül a haiti államot felépíteni, hogy ismét működőképes legyen. Ezért az Európai Uniónak azon kell lennie, hogy legitim kormányzat jöjjön létre Haitin, és a második választási forduló februárban megfelelően történhessen. Köszönöm, köszönöm szépen. És most a következő hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, ha helyesen értenék, amit mondok nincsenek komolyabb fenntartásaim az uniós segítségnyújtással kapcsolatban. Az Európai Unió nagyon komoly anyagi támogatást nyújt Haitinek, és a kérdés az, hogy a többi ország miért nem tudja ezt megtenni ilyen léptékben. Azonban a fenntartásaink arra vezethetők vissza, ugye az Európai Unió rögtön reagált, nem reagált elég gyorsan, nem sikerült a koordináció, a reakciós idő is hosszabb volt. Tehát milyen következtetéseket vonhat le az Európai Bizottság abból, hogy ilyen lassú volt a reakció a segítségnyújtást, illetően rögtön a katasztrófa megtörténte után. Ez fontos, ugyanis az azonnal nyújtott segítség meghatározó az emberek számára. ezt tudja biztosítani nekik a túlélést. Köszönöm szépen. Utolsó felszólaló következik egy percben. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Haiti példája jól mutatja, hogy az igazi katasztrófákat az emberek okozzák. Az államközösség és az Európai Unió nagyon sokat tesznek, de itt nem a pénz a probléma, hanem az instabil politikai viszonyok. Jelenleg egyetlen senki nem hajlandó megfelelő forrásokat biztosítani egy ilyen korrupt politikai rendszer számára. De segíteni kell Haitinek csak mindenek előtt a politikai infrastruktúra kiépítésébe kell investálnunk, és mindaddig, amíg nincs jól működő kormányzati rendszer és igazgatás, közigazgatás Haitin, addig az ott lévő szervezeteknek kell ezt biztosítani, mert ennek egyszerűen nincs alternatívája. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Most pedig eh, a biztos asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és őszintén köszönöm mindenkinek eh, a felszólalását. Öt dolgot szeretnék megemlíteni lezárásként. Először is egyetértek mindenkivel, aki azt hangsúlyozta, hogy milyen súlyos kudarcot vallott a kormányzat, és ez a legsúlyosabb probléma. Ez volt az én első benyomásom is a földrengés után, továbbra is ezt gondolom. Nem az földrengés tényleg nagyobb problémája, hanem ez a kormányzati helyzet, amely nem tud létrehozni olyan kereteket, amelyekkel segíteni lehetne a haiti népnek. Óriási bizalmi deficit áll fenn a haiti kormányzattal szemben. Ezt tapasztaltam ott, ez volt a legfontosabb, legkövetkezetesebb üzenet, hogy a kormánynak nem szabad pénzt adni. És ezt meg is próbáltuk megtenni, közvetlenül próbáltuk segíteni az újjáépítést. A nagy kérdés, hogy mennyi ideig fog tartani az újjáépítés, nagyon sokáig fog ez tartani, hiszen nincsen meg a megfelelő intézményes infrastruktúra. A második gondolatom ebből következik. Van egy pozitív oldala is a haiti társadalomnak, amely az, a túlélést segíti, az ellenálló képességük személyesen és közösségi szinten is sok emberrel találkoztam, akik együtt éltek, akik együtt vesztették el a házukat, együtt költöztek táborokba, és ebben a közösségben megszervezték a kölcsönös segítséget, vigyáztak egymás gyerekeire, iskolát szerveztek, egy kezdetleges iskolát számukra. A nők főztek mindenkinek ebben a közösségben. Tehát ez a fajta ellenálló képesség jelent valamiféle jövőt hajti, reményt hajti jövőjével kapcsolatosan. Ebből következik a harmadik gondolatom. A támogatóknak figyelembe kell venniük, milyen van az országnak, mi hiányzik az országban, a humanitárius területen hangsúlyoztuk, hogy készpénzt a munkáért, és egyéb programokat kell indítanunk, eszközöket kell adnunk az embereknek, hogy az önellátást biztosítani tudjuk, erősíteni tudjuk. Nagyon hálás vagyok azokért a megállapításokért, amelyek arról szóltak, hogy milyen következtetéseket, tanulságokat tudunk levonni. Nem léptünk lassan. A 24 órás válasz az gyors nak nevezhető, de a koordináció azért hiányos volt. A szervezési képességünk még mielőtt beüt egy-egy ilyen katasztrófa alapvető jelentőségű. És egyetértek azzal, hogy a haiti esetből levontuk a következtetéseket, és egy európai válaszadási kapacitást építettünk ki, és az erősebb koordinációt is megpróbáljuk biztosítani a katasztrófa központ létrehozásával. A humanitárius területen túlmutatóan milyen agályánk vannak? Például a védelem, a nők védelme, és egyre több támogatást kell adnunk azoknak, akik ezen a tragédián keresztül mentek, elsősorban nők maradtak a táborokban a mai napig, úgyhogy jövőre a támogatás során ezt fogjuk hangsúlyozni, hogy a védelem kérdésével tudjunk foglalkozni, és bizonyítani tudjuk, hogy az EU az emberekért van ott. Még egyszer szeretnék zárószóként köszönetet mondani a felszólalásokért, különösen azoknak, akik az, akik a humanitárius segély munkások áldozatait méltányolták. Köszönöm szépen. És most pedig Pibax biztos úrnak adom meg a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani a parlament tagjainak szolidaritásukért, támogatásukért. Politikai dimenziója is van ennek a kérdésnek, ami eh, igen bonyolult eh, problémákat vet fel. Van egyfajta stabilitás, ezt kell biztosítanunk, és azt, hogy a választások után ne törjön ki az erőszak, megfelelő diplomáciai erőfeszítéseket kell tennünk. Néha azonnaliak az eredmények, néha az eredmények váratnak magukra. A látogatások után azt látjuk, hogy egyelőre nem jó irányba fejlődik a politikai helyzet, de azért van egy egészséges politikai mag Haitin a választások nyomán, és reméljük, hogy a megválasztott vezetők, az elnök rendelkezik majd a megfelelő kapacitásokkal, hogy az ország újraépítését vezetni tudja. A második gondolatom, ami a fejlesztési együttműködést illeti, itt mindig nagyon nehéz döntéseket kell hoznunk. Az egyik fajta döntés nagyon látványos, de strukturális változást nem hoz. Sok orvos lehetett volna hozni az Európai Unióról, Unióból, és ez nagyon látványos volna, és mindenki elégedett volna. De mi van az utcákon uralkodó bizonytalansággal, vagy a biztonság hiányával? És ezeket a biztonsági erőfeszítéseket az Európai Unió finanszírozza, ez nem annyira látványos, de úgy gondolom, hogy hozzájárultunk az ország stabilitásához. Persze, politikailag házépítés lenne a leglátványosabb, a legkönnyebb dolog. De hogyha nincsen megfelelő infrastruktúra, akkor ezt nem tudjuk megtenni, ehhez megfelelő beruházásokra van szükség. Egy millió dollárba kerül egy kilométer út építése, és ehhez még ráadásul karbantartásra is szükség van, fenntartási költségei vannak, óriásiak ezek a költségek. Ezt nem tudja Haiti előteremteni. Gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen donorok, akik az út infrastruktúra építésében részt veszünk ott a helyszínen. Nehéz döntések ezek, de úgy gondolom, hogy ez segíti az országot, hogy szerkezeti változásokon mehessen keresztül. Volt még egy kérdés, amit felvetettek a kötelezettségvállalása kapcsolatosan, vagyis hogy milyen tempóban tudjuk ezt megtenni. Ez kapcsolódik a finanszírozáshoz is. Ezeket az összegeket, a segélyeket nem szabad, hogy felelőtlenül használják fel. Nem arról van szó, hogy csak úgy átadjuk a pénzeket, hanem ellenőriz, ellenőrizzük, hogy mire használják fel. Nem lehet csak egyszerűen másfél milliárd vagy 1,2 milliárd eurót elküldeni egy számlára. Az is felelősség, hogy ellenőrizzük a felhasználását, az adófizetőinknek tartozunk ezzel, a fajta átláthatósággal, és ez időigényes feladat. De ez nagyon hasznosan eltöltött idő, hiszen Mindez a haiti újjáépítés érdekében történik, és ha ezt nem tesszük meg, akkor maga az ügy veszít jelentőségéből az adófizetők szemében. Köszönöm a támogatásukat. Nagyon hasznos és nagyon biztató vita volt ez, és a továbbiakban is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önök által említett kérdésekben is sikerrel vigyük ezt az erőfeszítést. Köszönöm. Grazie, commissari. Comunico di aver ricevuto... Köszönöm szépen, biztos úr. Hat állásfoglalási indítvány érkezett. A szavazás holnap 12-kor lesz, és akkor most folytassuk a bizottsághoz intézett kérdéssel a kampániai hulladékválsággal kapcsolatosan. Először a kérdés